beginning. I speak in Spanish. Buenas tardes. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy ez a napirendi pont és a következő napirendi pont az Indiáért felelős, Indiáért való kapcsolatokért felelős delegációval együtt kerül megtartásra. A március 15-18-ai delegációs utazásról hallunk egy beszámolót először is, ami a rendkívül aktuális. Egy van itt egy indiai delegáció, amelyek az Európai Parlamentet látogatják meg. Ez a két utazás, két delegációs látogatás rendkívül fontos mind az indiai, mind az európai parlamenti választások után ez a kapcsolatokat erősíti a népeink közötti megértést célozzuk ezzel, közös értékeink alapján. Főleg most, hogy globális kihívások előtt állunk, és közös érdekünk ezeknek a problémáknak a megoldása. Először Jeffrey von Ordonnak fogom megadni a szót, aki az Indiáért, Indiával való kapcsolatokért felelős delegáció elnöke, és kérem, hogy számoljon be nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr, teljesen igaza van. Valóban Sumitra Mahajan látogatására kerül sor, az indiai parlament alsóházának elnöke ő, és a delegációnk, idei delegációnk holnap fog találkozni a parlament elnökével, az Asvásznak az elnökével, és az AFELTE bizottság tagjait is sok szeretettel várjuk erre az ülésre. Valóban eh, ellátogattunk eh, Indiába, március 16 és 18 között, ez volt az első eh, delegációs utazás elég régóta, a parlamenti szabályoknak megfelelően ez egy rövid delegációs utazás volt, és kis számú tag vett ezen részt. Én, a két alelnök Gill asszony és Van Neuwenhuizen asszony, illetve három további képviselő, delegációs tag vett ezen részt. Négy frakciót képviseltünk összesen ebben a, ezen az utazáson. Összességében ez egy nagyon jó, hasznos látogatás volt. Egy kicsit szeretném kontextusba helyezni ezt a látogatást. Nyilván önök is tudják, hogy nem volt EU-India csúcs találkozó már évek óta, és hogy a szabadkereskedelmi egyezmény a bilaterális kereskedelmi és beruházási egyezmény, amelyek kapcsolatban a tárgyalások 7 éve kezdődtek, ez egy kicsit jegelődött, és elég kicsi volt az előrelépés a témában. Amikor ezt a delegációs utazást terveztük, igyekeztünk arra koncentrálni, hogy hogyan lehet az Indiába való kapcsolatainknak egy kis lendületet adni. Különös tekintettel azt reméltük, hogy egy EU csúcs találkozót készíthetünk elő, és azt reméltük, hogy áprilisban megtörténik ez a csúcs találkozó, tehát egy hónappal a delegációs utazás után. Nos, hogy rövidre fogja? más elemek is felmerültek, közbejöttek dolgok. Formálisan az indiaiak mondták le a csúcs találkozót, természetesen azért tették ezt, mert azt gondolták, hogy az Európai Unió túl sok időt vett igénybe, hogy válaszoljon, és, és megerősítse az időpontot. Voltak találgatások azzal kapcsolatban, hogy mi volt az oka ennek a késlekedésnek, az olasz tengeri vita felmerült, tehát egy bilaterális probléma, az EU és az Indiával való kapcsolatokba ez zavart be. Én ezt a konkrét témát nem akartam felvetni, de rögtön a delegációs utazásunk elején Delhiben az sajtóval találkoztunk, és gyakorlatilag az egész sajtót, az összeg újságírót ez érdekelte, és a csúcs találkozó is az, hogy ezt miért törölték. Ez tulajdonképpen nagyon foglalkoztatta az érdeklődőket. Ez eléggé szerencsétlenül jött ki. Mindazonáltal folytattuk a delegációs találkozókat, Európai Uniós képviselők, képviseletek, delege, deli delegációs tagállami nagykövetek is tájékoztattak bennünket. A, a csúcs találkozó törléséről meg is kérdeztük az ottani képviseletet, és azt a választ kaptuk, hogy senkit nem tájékoztattak erről, illetve nem kérték ki a véleményét a témával kapcsolatban. Úgyhogy tehát a, a az új kormány első évéről beszéltünk, India külkapcsolatairól, a regionális kapcsolatainak alakulásáról és az arról, hogy az Európai Uniót nem igazán értik, nem igazán ismerik, és egyéb aspektusokról, a demográfiai kihívásról, amelyel szembenéz India. Egy, havonta egy millió új munkahelyet kellene létrehozni Indiának. Ez a célkitűzés, amit kitűztek maguk elé, ez ez, tehát a nagyságrend meglátogattuk a parlament el, alsóházát, ahol találkoztunk tehát az alsóház elnökével, és az Európai Parlament elnökének a meghívását átadtam, az alsóház elnökének pozitívan válaszolt erre az elnökasszony, és el is látogatott hozzá, és most egy a Lokszábával egy, és az Európai Parlament között egy baráti csoportot szeretnénk létrehozni. Ez megint csak egy fontos előrelépés. Aztán volt a külkapcsolatokkal kapcsolatos Sasi Tatarol által elnökölt bizottsággal is találkoztunk. Ez egy jól ismert személy, korábban ENSZ főtitkár helyettes volt, és ez egy nagyon érdekes vita volt. Aztán kormányzati miniszterekkel is találkoztunk, különböző alkalmakkor találkoztunk velük már korábban is, és gyakorlatilag Naidóval, Najdóral találkoztunk, aki a városi fejlesztéssel, lakhatással, szegénység elleni küzdelemmel foglalkozik, és Ketkárival is találkoztunk, aki közlekedési, hajózás és autópálya miniszter. Ezek nagyon fontos témák, lehetséges beruházási, együttműködési témák nyugati vagy európai kormányok számára. Emellett a külügy miniszt, illetve a külügyi államtitkárral is, államminiszterrel is beszéltünk, aki nagyon pozitívan vélekedik az Európai Unióval való kapcsolatokról, aztán a Nemzeti Biztonsági Tanácsadóval is találkoztunk, és az ő munkatársaival regionális biztonsági kérdésekről egyeztettünk. Ebben az összefüggésben említettem egy érintett témát, kalózkodás elleni, tengeri kalózkodás elleni lépésekkel kapcsolatban. Ők, tehát az indiai fél azt mondta, hogy a vörös terület szerintük túlságosan kiterjedt kelet felé, tehát ez a súlyosnak ítélt terület, és ez nehéz helyzeteket produkálhat. Aztán sikerült el tudtunk látogatni az Európai Business and Technology Központba, amely számos tevékenységet folytat, vízkezelés, tiszta energia, szennyezés elleni fellépés, ilyen és hasonló témákat, témákkal foglalkoznak. Aztán az ECO, az EU humanitárius szolgálatával is találkoztunk, és beszéltünk velük arról, hogy India különböző régióiban milyen tevékenységet folytatnak. Aztán az üzleti világgal is találkoztunk egy munkaebéd során, az, a kereskedelmi kamarával, fontos nagy cégek képviselőivel, akik beszámoltak nehézségeikről és sikereikről is. Aztán civil társadalmi szervezetekkel is találkoztunk. Az nem volt hosszú, de azért voltak itt civil társadalmi szervezetek képviselői, ők beszámoltak az ő nehézségeikről, bizonyos nyomásnak vannak kitéve, részben korlátozzák a tevékenységüket, de ne felejtsék el, hogy hogy itt részben nem igazán humanitárius fellépésekről volt szó, hanem politikai érdekérvényesítésről. Tehát ez volt a Deli látogatás, aztán szeretünk volna Delin kívül is elmenni. Rajasztánba látogattunk, Jaipurba, ott ismerem a vezető minisztert, akivel találkoztunk, illetve találkoztunk a rajasztáni tartományi parlament elnökével, és itt egyeztettünk a tartományok és a központi állam közötti kapcsolatokról és egy JCB Jaipuri telephelyére is ellátogattunk. Ez egy brit cég, amely nagyon sikeres Indiában, és ezek termelő egységeket állítanak elő, vagy hoznak létre. Fiatal indiai, indiaiakat képeznek ki szegény falvakból származó fiatal indiaiakat. Tehát tényleg nagy, hatalmas előrelépés ez a helyi foglalkoztatási helyzetet tekintve. Aztán a kereskedelem, gazdaság és környezetvédelmi központba is ellátogattunk. Általánosságban véve ez egy pozitív látogatás volt, Látunk már bizonyos pozitív eredményeket is ezután, és mindez az Európai Uniós, illetve az Európai Tanácssal kapcsolatban remélhetőleg tisztázni lehet a félreértéseket. Novemberre tűzték ki az új dátumot, és a Lokszava elnöke pedig itt van most az Európai Parlamentben. Összességében tehát, elnök úr, ez egy nagyon hasznos, aktuális és fontos látogatás volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kifejtést, magyarázatot. Mielőtt megkezdjük a vitát, eszmecserét, mielőtt megadom a szót bárkinek is, Nina Gilt szeretném köszönteni. Tessék, önjel szó. Thank you, uh, President, and uh, I would Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy minden elhangzott, ami fontos volt, időszerű volt a látogatás. Most hallnak jobban? Akkor újra kezdem. Nos, szerintem időszerű volt a látogatásunk, és kicsit szerencsétlen volt, ahogy Geoffrey is elmondta, hogy mindez a tanácsi csúcs találkozó hátterében történt, ami azt jelenti, hogy Deliben, Delibe egy kisé szerencsétlen körülmények között érkeztünk, és nagyon sokat kellett tennünk a kapcsolatok kiépítéséért. Szeretném azt is elmondani, hogy arra is gondolnunk kell, hogy nem szabad, hogy ez csak az Európai Parlament, illetve az Indiai Parlament között maradjon meg e, ez a vita, hanem gondolni kell a csúcs találkozóra, és hiszen sok minden történt. Én e, várom azt, hogy legyenek további találkozók, és e, az indiai parlament elnökével folytatott találkozónak is egy új lendületet kell adnia, amelynek alapján kialakítjuk kapcsolatokat Indiával. Ma reggel találkoztunk Martin schulz a parlament elnökével, aki azt mondta, hogy jövőre egy látogatást tervez Indiába, és a főképviselőtől is megkérdeztem azt, hogy van-e egy stratégiánk Indiával arra vonatkozólag, hogy hogyan kívánunk előrelépni, és milyen fajta aspektusokat kívánunk előre vinni. Nem lehet csak a szabadkereskedelmi megalapodásra koncentrálni, sokkal többet kell tenni, de India geopolitikai helyzetét figyelembe véve nagyon fontos a fejlesztés Indiában, és nagyon fontos az, hogy legyen egy egyértelmű stratégiánk, amit követhetünk. Tudom, hogy az elnökünk már ezt megtette, de szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió delegációjának is ott Indiában, akik egy rendkívül jó, pozitív programot hoztak létre, és nagyon tetszett az a látogatás, amit az IBT esznél meg az Európai Üzleti Központban. Amikor pár évvel ezelőtt létrehoztuk ezt a, az eszközt, akkor mi proaktívak akartunk lenni, és jól látni ezt a gyakorlatban. Szerintem ez hasznos a mi vállalkozásaink számára, főként nálunk a nagy a West Midlandnál. Ez fontos lehet az egyetemek, a KKV-k számára nagyon fontos Indiával kapcsolatban maradni. Szeretnék köszönet mondani a titkárságnak is, és köszönöm az elnökünknek is, hogy egy sikeres látogatást hajthattunk végre. Tang úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én nem voltam a delegáció tagja, de remélhetőleg a következő alkalommal már az leszek, mert rendkívül érdekelne engem India, és üdvözlöm mindazt, amit elmondtak. Kétségtelen az, hogy rendkívül fontos India, és nagyon fontos az, hogy erős, jó kapcsolataink legyünk Indiával mindenképpen támogatom azt, amit elmondtak eh, a kollégáim, hogy ki kell építeni ezt a lendületet. Nagyon sok kérdés forró kockán, amit meg kell vizsgálnunk. Minél erősebb kapcsolatra van szükség, az mindannyiunk számára hasznos lehet, hiszen egy nagyon összekötött világban élünk. Bueno, como no hay más preguntas, vamos a, o intervenciones, vamos a... Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a következő pontra, ez pedig egy tanulmány bemutatása az EU-indiai stratégiájának értékelése, illetve ennek újongani felélesztése. Gulsen Szercseva urat szeretném üdvözölni, aki az európai ügyek tanszékéről érkezett. Úgy gondolom, hogy kitűnő ez a lehetőség most arra, hogy beszéljünk erről a témakörről. A parlamentünk mindenképpen arra törekszik, hogy jó kapcsolataink legyenek Indiával, és mindenképpen a 2004-es egyezményre is foglalkozni kell. A tanulmányt megkapták a képviselők is várjuk, hogy elénk tárja tanulmányának legfontosabb eredményeit. 10-15 percre megkapja most a szót. Never. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt uh, Európai Parlamenti képviselők, üdvözlöm az AFET, illetve az indiai delegáció képviselőit, és hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy uh, beszélhetek erről a tanulmányról önökkel, és örülök annak, hogy az Európai Parlament néhány hónappal ezelőtt felkért engem arra, hogy egy ilyen tanulmányt hozzak létre az EU-indiai stratégiai partnership eh, témájában. Mivel 10 percem van, és remélem, hogy sikerült belenézniük a tanál, tanulmányba, rövid leszek, és csak néhány fő pontot fogok eh, kiragadni a tanulmányból, és remélhetőleg később lesz még lehetőségünk arra, hogy vitázzunk erről. Ha megnézzük India-Európa viszonyát, akkor tudjuk, hogy ez a nagyon régi kapcsolat, már a gyarmatosítás előtti kapcsolatokkal is rendelkeztünk, aztán a gyarmati kapcsolatok, majd utána következett a függetlenedés. A hidegháború után, az amiatt, hogy közel állt India a Szovjetunióhoz, India kapcsolatai Európával kicsit korlátozódtak, de továbbra is megmaradtak a kapcsolatok. A 90-es évektől kezdődve India demokratikus, multilaterális megközelítést akart alkalmazni, ez megfelelt az EU elképzeléseinek is, viszont egy újfajta gazdasági biztonsági építmény kezdett kialakulni, és ezáltal fontosabbá váltak az Indiával fel, fenntartott kapcsolatok is. Tehát a 90-es években indultak be ezek a dolgok, különböző partnerségi megállapodások jöttek létre, bilaterális kereskedelmi megelepadások jöttek létre, különböző akciótervek jöttek létre. Ha megnézzük a közös fellépési tervet, illetve az áttekintett közös fellépési tervet, láthatjuk, hogy milyen területeken születtek megállapodások a partnerek között. A politikai párbeszéd területe nagyon sok fajta téma volt, a kultúrák közelítése, vagy ha megvizsgáljuk a gazdasági politikai dialógust, illetve az együttműködést, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok érdekes terület, fontos terület található itt, ipari politikai, stb. Hogyha specifikusan megnézzük magát a kereskedelmet és a fejlesztést, akkor itt is megállapodások születtek a partnerek között 2008-ban, plusz területeket adtak ezek hozzá, például a biztonság, béka területe, fenntartató fejlődés, kutatás és technológia, emberek közötti kapcsolat. Tehát a két fél számos területen egyetért. De amit most láthatunk az az, hogy 2009 óta kicsit lankadt a lelkesedés a kapcsolatok területén, a bilaterális kereskedelmi tegyelások zsákutcába jutottak, globális lelassulás volt tapasztalható, válság alakult ki az eurózóna gazdaságaiban, és Indiában pedig politikai bénultság alakult ki. Mit láthatunk most? Vannak új lehetőségek, mind Indiában, mind pedig az EU-ban fennáll a lehetőség arra, hogy újraélesztjük a bilaterális kapcsolatokat. Azt láthatjuk azonban, hogy főként is a gazdasági kapcsolatokon van a hangsúly, 100 milliárd eurós kereskedelmi mérleggel az EU-India legnagyobb kereskedelmi partnere, és az EU 15 évben több támogatást kapott, több külföldi befektetés volt az EU részéről, mint az USA, Japán vagy Kína részéről össze, összességében. Ezen kívül nagyon fontos a technológia transfer az EU irányából, és nagyon fontos az Európai Unió az indiai cégek szempontjából is, a kutatás és fejlesztés területén is nagyon fontos a kapcsolataink. Tehát azt láthatjuk, hogy az áruk kereskedelme is növekedett abszolút értékben, de ha megnézzük az indiai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt 15 évben, 20 évben csökkent az indiai kereskedelem, vagyis abszolút értékben növekszik a kereskedelem, de Európa, Európa fontossága Indiában csökken, ugyanis egyre inkább Dél-Kelet-Ázsiával, Kínával, más ázsiai országokkal folytat inkább kereskedelmi kapcsolatokat India. Vannak új lehetőségek is, nagyon fontos az indiai külkereskedelemben a gazdasági fejlesztés, ezért az EU továbbra is fontos szerepet tölthet be India számára. India új intézkedéseket, új kezdeményezéseket vezetett be, például Made in India, Tiszta India, Digitális India, stb. Ha megnézzük a biztonságot, védelmet, illetve a stratégiai együttműködést, akkor azt láthatjuk, hogy itt még ki kell fejleszteni az igazi partnerséget, és az USA-val Oroszországgal szemben még eh, nem igazán eh, fedezte fel India annak fontosságát, hogy mennyire fontos egy EU-India együttműködés Ázsia biztonsága szempontjából. Az indo-amerikai kapcsolatok egyre inkább eh, növekszenek. A védelem és a biztonság területén India együttműködik a tagállamokkal, és Rafael jetteket is kívánnak vásárolni India részéről Franciaországból. Ez is erősíti az EU-India kapcsolatokat. Ezen kívül nagyon fontos India számára a tengeri biztonság is, és ezen a területen is EU és az India fontos kapcsolatokat fejleszthetnek ki a kalózkodás leküzdésére. A terrorizmus leküzdése is ugyanennyire fontos a két fél számára. Együtt lehetne működni abban, hogy konszenzus jöjjön létre az ENSZ-ben a terrorizmus ellenes egyezmény kapcsán. A atomfegyverek te, terjedését tiltó rezsimek is ugyanilyen fontosak. Nem ennyire egyszerű az EU-ban ezzel kapcsolatban konszenzust elérni, de itt is a stratégiai együttműködés fontos lehet. Az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Nagy-Britannia nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben a kérdésben. India játszott a szerepet az ukrán válságban. India számára nincsenek direkt ö, kapcsolatok, de Oroszország egyre inkább közelebb került Kínához, ami kihathat Indiára is hosszú távon. Új Delhi pozíciója az az, hogy támogatta Oroszországot, de mivel stratégiai partnere Oroszországnak India, ezt kihasználhatná esetlegesen az Európai Unió. A globális irányítási területen itt az Európai Unióra tekint India, de nem sikerült még megfelelően kialkalmazni, kiaknázni az itteni mechanizmusokat, és itt is hatékonyabb párbeszédre van szükség az energia, biztonság, a megújuló energiaforrások kapcsán. Az a vélemény, hogy Indiának más véleménye van a globális normák tekintetében, de mégis lehetőség van az együttműködésre, mert mindkét fél diversifikálni kívánja, kívánja az energia ellátását és energia mixét. Nagyon fontos itt az együttműködés, főként a megölőnege forralás kapcsán, mert az új kormány bejelentette az erre vonatkozó új programját. A civil társadalmi együttműködés, nos nálunk két millió civil szervezet van Indiában, ezek nagy része az EU civil szervezetekkel kapcsolatban áll, és itt ezek számos EU aggájjal foglalkoznak, például a klímaváltozás, emberi jogok, de ami miatt, hogy egyre kisebb a bilaterális támogatás India irányába a tagállamok részéről, illetve eléggé gyanakodó az indiai kormány az elmúlt hónapokban, az EU-India civil szervezeti kapcsolatok egy kicsit nyomás alá kerültek. Fejlesztés együttműködés, India továbbra is új szereplő a fejlesztési együttműködésben. Itt megpróbáljuk építeni a kapacitásokat, főként dél ázsiára Afrikára koncentrálnunk. Afganisztában, Myanmarban, Közép-Ázsiában is lehetne az EU-nak és Indiának együtt működnie. Afganisztán mind EU, mind pedig India megpróbálnak aktívá válni Afganisztánban, de nincs még igazi stratégia India részéről, a regionális kapacitás képítés, rendőrség, katonai tréning, felsőoktatás, decentralizáció, a demokrácia erősítés, ezeken a területeken együtt lehet működni. Emberi jogok, mivel India is demokrácia, nagyon érzékeny az emberi jogok megsértésével kapcsolatban, de a legjobb az az lenne, hogyha a már meglévő emberi jogi párbeszédet még jobban kiterjesztenénk. Számos bilaterális kapcsolat kihat az EU-India kapcsolatokra, Főként bilaterálisan történik a együttműködés képítése az EU tagállamok, illetve India között. Az Európai Parlament esetlegesen segíthetne kiegyensúlyozni eh, ezt a helyzetet. Tehát milyen főpontok vannak, tehát újra be kell indítani a bilaterális kereskedelmi tárgyalásokat, új párbeszédre van szükség Afganisztánnal, a tengeri biztonsággal, a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatban, Afrikával, közel-kelettel kapcsolatban, de megfelelő pénzügyi emberi erőforrásra van szükség Euró- India részéről is, hogy ezek a párbeszédek beindulhassanak. Az EU-nak adat biztos státusz kellene adnia Indiának. Segíteni kell a médiának mindkét oldalon, hogy pozitív eredmények jöjjenek létre. Nagyon fontosak a rendszeres találkozók is, amelyek politikai irányt adhatnak a, ennek a kapcsolatnak. Köszönöm szépen, most pedig Van Orden úr kap szót. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, thank you to Professor. Köszönöm szépen, köszönöm professzor úr a nagyon érdekes bemutatót és magát a tanulmányt. Gondolom, hogy, vagy biztos vagyok benne, hogy ez nagyon érdekesen uh, adja vissza, hogy milyen komoly gondolkodás folyik itt az intézményeknél. Biztos el fogom majd egyszer olvasni. Lenne néhány kérdésem. Említette, sőt kihangsúlyozta az előadása végén, hogy az FTA-t a szabadkereskedelmi megállapítás folyamatát most már tényleg el kéne indítani indiai részről volt tapasztalatú némi habozás az FTA-val kapcsolatban. Mind a két fél, pontosabban egyik fél sem tűnt túl lelkesnek, hogy újabb lendületet adjon a dolognak. India szempontjából mi magyarázza ön szerint ezt a habozást? Ennek egy részben azt lehet magyarázat, hogy más FTA-kkal kapcsolatban voltak rossz tapasztalatok kapcsolatok Indiában, például Dél-Koreával kötött megállapodás miatt lehetett ezt talán így. A következő kérdés. Az EU modell kapcsán ez vált ki nagy lelkesedést az indiaiakból, hogy ez esetleg egy minta lehet, egy modell a déle, Ázsia, Dél-Kelet-Ázsiában is az együttműködés számára? Hogyha ez eddig nem így volt, reméljük, hogy talán még ez egyszer bekövetkezik. Köszönöm. Agil úr. Kilasszony. Köszönöm. Én is az FTA-król kérdeznék. Hogy alakult ki ez a, hogy kerültünk ebbe a zsákutcába? És ön szerint vannak olyan területek, eh, ahol könnyen lehetnénk sikeresek a tanulmánya készítése során talán találkozott ilyen területtel, és akkor ezeket felvethetnénk itt a parlamentben. Érdekes volt ez a megjegyzése, amikor eh, is azt mondta, hogy eh, az Oroszországhoz fűződő kapcsolat, vagy szoros kapcsolat. Jelenleg hogyan értékeli India és Oroszország kapcsolatát, eh, és itt ami a keleti szomszédságban történik ezeknek az eseményeknek, mi a hatás az EU és India kapcsolatára itt, különösen az ukrajnai konfliktusra gondolok. Másik dolog, EU-India globális kormányzás kérdése. Ön elmondta, hogy az indiaiak most másképpen akarnak szabályokat alkotni a nemzetközi pénzügyek számára. India fontos tagja a BRICS-nek és az AIB-nek, az új ázsiai beruházási banknak. Az IMF szerepe Indiában, erről is beszélhetünk. Az indiai központi bank elnöke Ragorama Rajim lehet, hogy távozik, és vagy nem fogadja Krisztin Lagárdot, amikor a Indiába jár. A közelmúltban Japán is erősítette a kapcsolatait Indiával, Kínával, és több szinten is zajlik párbeszéd. Hogyan illeszthetők ezek a kérdések az ön által felvázott keretek közé? Köszönöm, és köszönöm professzornak ezt a lenyűgöző és információgazdag előtájékoztatást. A kollégám is érintette már azokat a kérdéseket, amikről én is szólni szeretnék. A globális kérdések, Afganisztán. Pakisztán és India kapcsolatában látunk valami reményt keltőt, valami adhat reményt számunkra. Én is szeretnék feltenni önnek egy kérdést. A Sánkhái Együttműködési Szervezettel kapcsolatban ennek lesz valamilyen hatása, és mit gondol India és a NATO, valamint eh, az USA kapcsolatáról? Még egy utolsó dolog csatlakozik ahhoz, amit Jeffrey mondott. Kétszer is hallottam vezető orosz tisztviselőktől, hogy az EU Oroszországgal szembeni szankciói miatt most próbálnak egy kevésbé demokratikus, autokratikusabb rendet, rendszert kialakítani, nem csak a Shanghai együttműködése, hanem úgy is, hogy megpróbálja konszolidálni a BRICS-et. Hát ez ellenmondás, mert azért India a demokrácia, és talán Brazília is az. De most a BRICS országok megpróbálnak szorosabb politikai, gazdasági együttműködést kialakítani, ugye létrehozták ezt az új beruházási bankot, Ön szerint az oroszok most megpróbálnak éket verni a nyugati országok közé. Hát nem tudom, hogy mi sok közös vonása van a BRICS országoknak, különösen Indiának és Kínának. Köszönöm. Akkor Szecsutéva úr, parancsoljon. Köszönöm a nagyon hasznos kérdéseket. Két-három kategóriába sorolnám a kérdéseket. Első csoport szabadkereskedelem, második csoport Oroszország, harmadik az EU, mint modell, a regionális együttműködés modellje India és az egész régió számára. Az elsővel kezdeném, az EU, mint modell. Igen, az Európai Uniót mindig is modellként látta nem csak India és ez a régió, hanem a világ számos régiója. Sokan csodálták az EU tapasztalatait. De azt hiszem, hogy napjainkban most ez már megkérdőjeleződik. Ha megnézzük, mi történik például Ukrajnában. Bizonyos fokig ezt most próbára teszi az Európai Uniót, mint egy norma adó hatalmat a szomszédságában és a világ más részein is. Mert szerintem, ami Ukrajnában történik, az mind a két fél, az EU és Oroszország részéről is, az egymással versenyző hatás befolyásért versengő, rivalizáló hatalom és közben több ezren haltak már meg, és nem tudjuk, hogy még hányan fognak meghalni. Tehát az Európai Unió itt régiós együttműködés modellje, hát a jövőben, a következő években azt hiszem, hogy már azért számos kihívással kell, hogy szembenézzen. És India ezt most már így fogja megítélni. A második kérdés, hogy hogy lehetne gyorsan mégis elindítani a gyors szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat. Hát eh, nem szabad ezért, ez sokkal több mindenről van szó, nem szabad, hogy túszul ejtsen minket ez a szabadkereskedelmi megállapodás. A partnerség eh, kulcseleme azért persze még mindig a gazdaság, és lehet, hogy elveszítjük a lendületet, ha még évekig várunk. 2009 és 10 után talán kedvezőbb, még kedvezőbb volt a helyzet. Mind a két fél részéről számos technikai probléma merül fel, de hogyha bürokratákra hagyjuk, ügyet nem lesz megoldás. Tehát politikai lendületet kellene adni felülről az egész ügynek. Nem egy nagy, átfogó megállapodást kötne India és az Európai Unió, de hogyha csak mondjuk egy keret megállapodást, egy szűkebb megállapodást kötnének először, az egy nagy lökést adna. Tehát itt a politikai akarat nagyon fontos. Indiában remélhetőleg meg lesz ez a politikai akarat, különösen Modi úr, aki az elnök, aki prioritást ad a gazdasági kérdéseknek. Eh, India, Oroszország. Ahogyan az előadásában is mondtam, az ukrajnai eseményeknek Indiára nincs azonnali közvetlen hatása. De hogyha tágabb perspektívába helyezik a dolgot, ugye, e, e, Oroszország közelít Kínához, és ennek hosszú távon már komoly következménye lesz Indiára nézve is. Tehát e, és az utolsó kérdés, amit feltettek, hogy egy mit történik majd India, Kína Oroszország viszonyában. Most mindez az ukrán válsággal függ össze. A 90-es évek végén kezdtek beszélni, ami ma már a BRICS, Oroszország felhasználja ezeket a fórumokat, hogy kitörjön az elszigeteltségből, tehát minden lehetséges fórumot, minden, lehetséget, minden lehetőséget kihasznál Oroszország, és India és Pakisztán találkozóin is megpróbálnak részt venni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos partnerek India számára, az összes érintett ország, Kína, Oroszország, Japán és Egyesült Államok is. És az elmúlt években sikerült egyszerre jó, nagyon jó kapcsolatot kialakítani az összes fontos hatalommal. Konkrétan rákérdezett Pakisztán és India kapcsolatára is. Hát ez egy hosszú történet, voltak jobb és jobb, rosszabb időszakok e, India és Pakisztán kapcsolatában. Néhány évet töltöttem Afganisztánban is, és az is sok a lehetőség, hogyha e, körülnézünk ebben a térségben. Pakisztán, Afganisztán, India, Irán 180 e, milliárdos a kereskedelmi forgalmuk. Úgyhogy ha ennek a kereskedelemnek a 10%-a ebből az irányból indul, tehát Észak-Indiából, Pakisztán felől, és a másik 20% pedig keresztül halad az ilyen pakisztáni határterületen, tehát ez nagyon fontos vidék és sokszor van napirenden ez a kérdés, de újra és újra ki kell hangsúlyoznunk, hogy a viták miatt milyen sokat veszít mind a két ország. Talán mind a két országban ezt fel kell ismerni a politikai vezetésnek. És Pakisztánban is, és Indiában is inkább a politikai kérdések több figyelmet kellene szentelni, nem csak a gazdaságére, de biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb azért születik valami megoldás. Kína. Azt hiszem, azt látjuk, elég világos, hogy a gazdasági biztonsági architektúra, ez a gazdagráció integrációs modell kontextusában értendők. Dinamikus a fejlődés Ázsiában, a gazdasági biztonsági infrastruktúra is fejlődik, India, Kína, Japán szeretnének fontos szerepet játszani, és akár az Egyesült Államok, vagy Oroszország, vagy az EU, vagy az EU tagállamok, persze ők is fontos szerepet akarnak játszani. Az előadásomban is mondtam, jó látni azt, hogy eh, amit jelöl fel ez a szeret, Obama elnök eh, Indiában járt, és aláírtak egy fontos dokumentumot a csendes óceáni térséggel folytatott együttműködésről, és egyfajta hasonló megértést az Európai Unióval kapcsolatban úgy tűnik, hogy nem sikerült elérni. Tehát, hogy az Európai Unió milyen szerepet tölthetne be ebben a megújuló gazdasági, biztonsági architektúrában. Ázsiában az európai országok nagyon fontos gazdari, gazdasági partnerekkel rendelkeznek, de hogy a biztonság szempontjából mi lehet a szerepük, ezt még az indiai politikusok nem nagyon látják, nem nagyon látszik Európa relevanciája e, Ázsiában, de a ebben rejlő potenciál még nagyon nagy. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy még a delegáció valamelyik tagja kívánna ezt szólni. Ha nem, akkor köszönjük eh, Szarszavau. Ja, de mégis ott a képviselőtársam még szót kér. Szeretnék eh, India és Olaszország kapcsolatával kapcsolatban kérdezni valamit. Eh, ön szerint milyen hatással lesz a három matróz sorsa, ez befolyásolta India és Oroszország kapcsolatát, ennek a három tengerésznek a sorsa? Hát ez egy nagyon szomorú történet volt valóban, Olaszország és India kapcsolatában. Mind a, két ország kapcsolata tulajdonképpen kitűnő, de az incidens miatt legalábbis nekem úgy tűnik, hogy nem elég nagy ó, elővigyázatossággal kezelték ezt a kérdést. Se India, úgy India, mint Olaszország. És ez Indiában egy politikai kérdésé vált, különösen a PDP, amikor ellen volt, Szonyák Andi miatt is ez politikai töltetet kapott az ügy, és szükségtelen volt, hogy ilyen magas szintre emelkedjen ez az ügy. Politikailag kellett volna ezt megoldani, megtárgyalni. Az indiai sajtóban azt lehetett olvasni, hogy az indiai kormány nagyon sok helyen ezt felhozta a választási kampány során, pedig megoldást kellett volna keresni. Hát megint csak az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást erről, meg még történt néhány dolog, és az indiai legfelsőbb bíróság vizsgálja most az ügyet. Az egyik tengerész Delhi-ben van, az olasz követségen, a másik már Olaszországban. Ez egy olyan ügy, amelyel a bíróság fog foglalkozni, de sajnos ez az ügy azért az megterhelte India és az EU kapcsolatait is sajnálatos módon, de még most is úgy gondolom, hogy politikai megoldásra van szükség. Egy oldalban össze lehetne foglalni, hogy ez az ügy hogyan, milyen hatást gyakorolt a kapcsolatokra. Szerintem még egyszer csak azt mondani, hogy politikai megoldásra van szükség. Köszönöm szépen Szadéva úr, nagyon köszönjük a munkáját, nagy figyelemre fogjuk olvasni a tanulmányát, és köszönjük az India EU delegáció tagjainak, hogy eljöttek. 17 óráig egy rövid szünetet tartunk, és utána az EU-CELAC e találkozóról hallgatunk meg egy beszámolót.

buenas tardes. Speak in Spanish. Vamos a empezar la, el último punto. Kedves kollégák, újra köszöntöm Önöket. Az utolsó napi rendi pontra szeretnék rátérni. És az utolsó napi rendi pont az Euró-Latin parlamenti közgyűléssel közösen tartjuk meg ezt. Az EU szelek csúcs találkozóról kapunk tájékoztatást. Június 10-én, 11-én került ez megrendezésre. A társelnökök eh, Tusk és eh, az ekvatori elnök Koreó eh, voltak. Az EU és a szelek együtt az világországának egyharmadát képviseli, és ez nagyon fontos közös érdekeket jelent a klímaváltozástól, a 2016 utáni fejlesztési célok, a kábítószerkereskedelme elleni harc, számos egyezmény gerült aláírásra, krízismenedzsment és egyéb témák, és a külügyminiszterek találkozói a csúcs találkozók között. A lényeg az, hogy ezen érdekek alapján együttműködést erősíteni kell. Nagyon örülünk, hogy itt van Leffler úr, és tájékoztat bennünket a legfontosabb témákról hogyan tudunk együttműködni a szélakkal, milyen változást várhatunk ettől a csúcs találkozótól, és melyek a következő lépések. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy tájékoztassam önöket erről a csúcs találkozóról, amely kb. egy hete került megrendezésre. Összességében elmondhatom, hogy kifejezett eléggé elégedettek vagyunk az eredménnyel kapcsolatban. E, Ugyan vannak még bizonyos kihívások előttünk, de e, sikerült e, a főbb célkitűzéseket elérni amelyeket a három pillér, a politikai párbeszéd, a gazdasági kapcsolatok és a ágazat együttműködés három pillérre meghatároztunk. Két nyilatkozatot fogadtunk elő, el, egy rövidebb politikai nyilatkozatot, a legfőbb kihívásokkal a következő generáció előtt, a második pedig a brüsszeli nyilatkozat, ez a különböző párbeszéd együttműködési eh, tengelyeket fedi le az Európai Unió és a szelak országok között. Emellett egy aktualizált cselekvési tervet is elfogadott a két régió, a meglévő fejezetek felülvizsgálata folyik, az egyik a fő egyetemi oktatás, a másik pedig a polgárok és biztonság. Ennek a témának nagy prioritást tulajdonít mind a két fél az elkövetkezendő években. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lépés, előrelépés volt ez a csúcs találkozó koreográfiájában, hogy a különböző szereplők, előkészítő események szereplői, az Eurolak parlamenti köz, közgyűlése, a üzleti világ, a civil társadalom, az egyetemi világ mind-mind a következtetéseiket közvetlenül a politikai vezetőknek <clears throat> tudták bemutatni. Ez egy fontos előrelépés abban, hogy minél több szereplőt bevonjunk a párbeszédbe és az együttműködésbe a két régió között. Röviden hadd utaljak arra, hogy mit értünk el, politikai párbeszéd, gazdasági kapcsolatok és regionális és nemzetközi együttműködés terén. Ami a politikai párbeszédet illeti, azt hiszem, hogy egyrészt, ami a tartalmat illeti, itt jó, világos nyelven fordultunk a közvélemény felé, 2015 utáni fejlesztési célok területén globális kihívások a kábítószer kereskedelem tekintetében, illetve klímaváltozás tekintetében. Ez a következő csúcs találkozók és magas szintű találkozók számára egy kiváló e, e, kiinduló alap. Mindez nem magától értetődő, hiszen nagyon különböző, eltérő mm, kezdeti álláspontok voltak. Másodszor egyértelmű támogatást hallottunk mind a szelák országok, mind az Európai Unió részéről azzal kapcsolatban, hogy Kolumbia a kolumbiai hatóságok és a FARC gerillák közötti békés egyezményre kerüljön sor. Az Európai Unió jelezte, hogy készek egy európai öm, alapot öm, létrehozni, amely, hogyha a békeegyezmény megszületik, támogatjának végrehajtását. Harmadszor pedig egy mindenki által üdvözölt eredmény az, hogy megállapodtunk abban, hogy nem elegendő két évente csúcs találkozót tartani, hanem a külügyminiszterek a csúcs találkozók között egy, egy um, időközi felülvizsgálat uh, céljából ülést tartanak tehát felülvizsgálják az előző csúcstalálkozó eredményeit, és előkészítik a következő csúcstalálkozót. A Dominikai Köztársaság veszi át az átmeneti elnökletet a jövő évtől kezdve, és ők tartanák meg ezt a külügyminiszteri találkozót, és itt a célkitűzéseket, elveket megvizsgáljuk. Ami a gazdasági kapcsolatok elmélyítését illeti a szelak országok és az Európai Unió között, a csúcs találkozó fontos lehetőséget adott arra, hogy előrelépjünk a kereskedelmi és beruházási napirend terén az EU és az ELAK országok között, és bizonyos elveket meghatározunk, amelyek ezt a stratégiát alátámasztják. Utaltunk a stabil és átlátható szabályozó keretre, szabályozási keretre mind a két régióban, és a jogi biztonság fenntartására a gazdasági szereplők számára. A multilateralizmus támogatása meg elhangzott WTO-val kapcsolatban, illetve a a Dohai forduló és a KFA ratifikációjával és életbelépésével kapcsolatban, és Nairobi decemberi találkozóval kapcsolatban. Emellett elismertük azt is, hogy a kereskedelem és a beruházás befektetés az latin-amerikai és a karib térségben a fenntartató fejlődéshez nagyon nagy mértékben hozzájárul, és folytatni kell a társadalmi szociális felelősség vállalást. Végül pedig egyetértettünk abban is, hogy a bilaterális, illetve régiós kereskedelmi és együttműködési egyezmények végrehajtása kulcsfontosságú elemet jelent az általános megközelítésben, és a folyamatos szociogazdasági fejlődés támogatásában ezekben az országokban és régiókban. Karib tengerítésében és Latin Amerikában. Külön utaltunk az EU-Mercosur tárgyalásokra. Világos elkötelezettséget hallottunk a Mercosur országok részéről, hogy szeretnének együtt előre haladni, és az év vége előtt szeretnének megállapodni egy olyan egyezményben, amely előre viszi a tárgyalásokat. Megerősítették eh, az ekvádori eh, csatlakozási eh, kérést a multilaterális egyezményhez, ami Kolumbiával és Perúval már létezik, általános elégedettséget lehetett érezni az EU, Mexikó és Chile közötti egyezménnyel kapcsolatban, a meglévő, Mexikóval meglévő és Chilevel meglévő egyezmény upgrade-jével kapcsolatban, illetve a közép-amerikával megkötött társulási egyezményt, illetve a Peru megkötött kereskedelmi egy, szabadkereskedelmi egyezményt is említettük. Számos fontos lépésre került sor, nagyon sok a gazdasági területen, Számos projekt, program biregionális szinten de bejelentésre került, vagy aláírásra került a csúcs találkozó. köztük a további támogatás a KKV-k számuk, számára, a fizikai infrastruktúra, a, a vízügy és a fenntartható energiaellátás. Több mint 700 millió eurós Európai Uniós kötelezettségvállalásban állapodtunk meg a csúcs találkozón. Emellett az Európai Bizottság bejelentette, hogy egy új együttműködési facilitást hoz létre, a nemzetközi együttműködés támogatására az EU és fejlettebb partnereink, valamint a latin-amerikai karib térség országainak közelítése érdekében. Ez segít a kevésbé fejlett országoknak, és közös erővel így, egyesült erővel konkrétan kihasználhatjuk a közös tapasztalatokat, a meglévő erőforrásokkal a lehető legjobb eredmény érdekében. azokban az országokban, ahol még mindig fejlesztési támogatásra van szükség. Két Memorandum of, Understanding-et írtunk alá Csillével és Uruguayjal, hogy ezen a konkrét együttműködési program mm, szintjén előre lépjünk. Emellett A CELAC országok részvétele Horizon 2020-as programban megerősítésre került, és ez új területek felé nyitja meg az utat. E- ezek támogatása és a business to business és a people to people kapcsolatok támogatása mellett, vagy ezek keretében egy 25 millió eurós Európai Unió hozzájárulást jelentettek be a széles körű konnektivitás érdekében a transatlanti optikai üvegszálas kábel fejlesztésére. Ez az első közvetlen kommunikációs kapcsolat eh, a Latin Amerika és az Európai Unió között. Végül a eh, kutatás és tudomány területén majdnem 10 ezer ösztöndíj jat nyújtunk latinamerikai kutatók, illetve eh, diákok, eh, illetve eh, egyetemi dolgozók számára, hogy Európában tanulhassanak az elkövetkezendő években. Emellett tövel, több, további 81,5 millió eurót állítunk rendelkezésre, mobilizálunk, hogy finanszírozzuk a kapacitásépítési projekteket a felső oktatási intézményekben az elkövetkezendő években. További előrelépés a víza liberalizáció Kolumbiával és Peruval ezt az egyezményt megkezd, egyezmény kidolgozását megkezdtük a csúcstalálkozón. A karibi országokkal, Dominikával, Trinidad, Tobago és még három országgal a csúcstalálkozó előtt sikerült megegyezni a vízumliberalizációban, tehát a rövid tartózkodásra az összes CELAC országgal lehetőség lesz a vízummentes rövid tartózkodásra. Remélhetőleg további országok csatlakoznak ehhez a csoporthoz. Ezek az eredmények csak úgy voltak lehetségesek, mert az intézmények között nagyon jó volt az együttműködés, az LKS és a bizottság szolgálatai kiválóan készítették elő a különböző tengelyeket. Az LKS és az Európai Parlament nagyban támogatták a munkánkat, különböző előkészítő párbeszédeken keresztül, Eurolat parlamenti közgyűlésen keresztül. Ott is a téma vita napirendre került, és bilaterális kapcsolatokat is ápoltunk sok képviselővel. Emellett segítségünkre volt az a nagy támogatás, amit tapasztalhattunk az európai, egyes európai tagállamok részéről, és ezzel az Európai Unió motorja volt a csúcs találkozónak. Egyes kihívások, érdemi kihívások merültek fel a csúcson, nagyon különböző, eltérő vélemények voltak többek között a multilaterális agendával kapcsolatban a klímaváltozás, a 2015 utáni fejlesztési célok, nemzetközi kábítószer stratégia témájában, de azért is, mert ami az intézményi gyengeségeket, gyenge pontokat, kihívásokat illeti, amelyek a szelakban megvannak. Ez egy fiatal intézmény, de, nincs, de nincsenek még olyan intézményi struktúrája, amire szükség lenne, és a, csak átmeneti elnökségek vannak, ezeknek nincs elég mandátuma arra, hogy maguk határozzák meg a napirendet. Így egy eléggé kiegyensúlyozatlan megközelítés volt, egységes európai pozícióval szemben 33 különböző vélemény, álláspont volt a szelák partnerek részéről. Zárásként, elnök úr, ugyan egyetért, így van, elégedettek volt, vagyunk a, a csúcs találkozó eredményével, azt gondolom, hogy el kell mondanom azt is, hogy ez megmutatta számunkra, hogyha szeretnénk erősíteni a szerepünket a szelák régióban, akkor aktív együttműködésre van szükség, erősíteni kell a bilaterális kapcsolatokat. Ezt láttuk az előkészítő fázisban, én azt gondolom, hogy a személyes elkötelezettség, eh, amelyet tapasztaltunk Mogarini főképviselő részéről, ez eh, főmegbízott részéről, ez elengedhetetlen volt. Ő ellátogatott a szelák találkozóra január eh, végén, aztán április elején az amerikai sus találkozóra, hogy az európai üzenetet átadja, és a különböző opciókat felvázolja ez nagyon fontos volt számunkra, eh, mert ez lehetővé tette a tisztviselői szinten, hogy valóban előre lépjünk a csúcs találkozón. Ezt folytatni kell, hiszen vannak, van egy elég erős elvárás a szelák partnereik részéről, eh, és nem akarunk nekik csalódást okozni. Folytatnunk kell tehát, mert vannak egyéb eh, szereplők, új, régi szereplők, vagy régi szereplők, akik új szerepben tetszelegnek. Kína nemrégiben tartotta meg az első magas szintű fórumát Szelakkal, a Washington és Havanna közötti közeledéssel az USA és újra aktivizálja magát, és más szereplők Oroszország, India és Dél-Korea is sorban állnak. Úgyhogy nem lehet természetesnek venni a szelákkal való partnerséget, ezt dolgozni kell, ezt ápolni kell. És azt gondolom, hogy konszolidálnunk kell ezt a fontos alapot, amivel rendelkezünk, többszintű megközelítésre van szükség, a különböző alrégiókkal árnyaltan kell együttműködni, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Karib térség eltérő jellegűek aztán jobb multilaterális együttműködést kell megvalósítani a különböző fórumokon. És azt gondolom, hogy mivel egyértelműen osztjuk eh, az érdekeket, legyen szó kábítószerelni eh, kereskedelmi fellépésről, az embercsempészet elleni fellépésről, hogy csak néhány témát említsek. Eh, tehát közösek az érdekeink, és megvan a kapacitásunk is ahhoz, hogy előrelépjünk ezeken a területeken. Most megnézzük, hogy hogyan lehet a lehető legjobban előrelépni ezeken a témákon, témákban, regionális szinten kiválasztott, a szelák partnereinkkel, a szelák elnökségével, a Dominikai Köztársasággal, a különböző régiókkal, Az EU szelák csúcs találkozón egy kis, magas szintű mm, találkozóra került sor, az egyik a közép-amerikai CECA országokkal, a másik pedig a Karifórum Fórum országokkal a Karib térségből, és ezek határozzák meg az együttműködést az elkövetkezendő évekre ezzel a két régióval. Az EU közép-amerikai társulási egyezmény keretében és az EU e, karib-tengeri térségi közös stratégia keretében, és a biztonság, polgárok e, és a kereskedelem, gazdasági fejlődés és más témák tengelyén. Az Európai Unió belső munkát már elkezdtük a mexikói és csilei egyezmény upgrade kapcsolatban, és a következő lépések a Mercosurral várhatóak, remélhető, remélhetőleg ezek is ugyanilyen sikeresek lesznek. Aztán a csúcs találkozó után újabb tárgyalási sorozat folyik, indul Kubával, politikai párbeszéd, társulási egyezménnyel kapcsolatban remélhetőleg érdemi előrelépést lehet elérni ezek, ebben. Remélhetőleg hamar le tudjuk zárni ezt a keretegyezményt, hogy ez általános hálózat kiteljesedjen, az egyezmények hálózata. Összességében azt gondolom, hogy jó úton haladunk, az egy, egy együttműködés erősödik, és a jövőben is struktúrákat, célkitűzéseket illetően közelítünk egymáshoz, és a külügyminiszterek miniszteri találkozóján 2016-ban első lépésként a, előkészíthetik a következő 2017-es EU-CELAC csúcs találkozót. Köszönöm, elnök úr. Gracias, señor Leffler. Ahora vamos a empezar con, con el debate y en primer lugar quiero dar... Köszönöm szépen, most akkor megkezdjük az eszmecserét. Először is szeretnék Hauregi úrnak megadni a szót, aki az első Eh, elnöke az eh, EU az EP eh, delegációjának. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a vendégünknek. Meg vagyok arról győződve, hogy egy új fázis kezdődik Latin Amerikával kapcsolatban. Szeretnék ebben hinni. Az elmúlt évek helyzete nem volt megfelelő, Azt is tudom, hogy néha nehézség alakult ki amiatt, hogy a szervezet szerkezete gyenge volt. Ezzel egyetértek, és az én Eurolat Latin Amerika kapcsolataim tekintetében is látom ezt. Ez egy csúcs találkozó volt, fontos az, hogy jó a részvétel, nagyon fontos az, hogy sajtónyilatkozatok vannak, vannak akciótervek. Úgy gondolom, hogy az EU csúcs találkozó elérte a céljait, és ehhez gratulálok. Köszönöm szépen azt is, hogy ön felkínálta annak a lehetőségét, hogy ne csak a végrehajtó oldal vegyen részt ezen a csúcs találkozón, mások is részt vettek ezen. Három percem van volt arra, hogy elmondhassam a mi gondolatainkat az Eurolat részéről. Ezt köszönöm szépen, de lenne egy kis megjegyzésem. Ön is elmondta már azt, hogy ezt a munkát folytatni kell. A kérdésem az az, hogy lehetséges lenne -e az, hogy a Mercosurral találkozzunk e, ezen a, ebben az évben. Ugyanis van egy dolog, amely nagyon releváns, és e, ezt nem fogalmazták így meg, de a Mercosur az argentiniai választások után lehetőséget kaphatna arra, hogy Európával megkezdje a párbeszédeket. Van egy ilyen kölcsönös e, ajánlat, Ekvádor. Szerintem továbbra is vannak nehézségek az ekvádori megalapodása. Úgy gondolom, hogy Ekvádor csatlakozása a perui, illetve a kolumbiai egyezményhez. Én azt hiszem, hogy ez könnyű lesz, de aztán kiderült, hogy a vámok miatt, a WTO miatt, azon országok miatt, akik, akik csatlakoznak, mégsem annyira ö, könnyű. Ekvádornak mindenképpen megállapodásra van szüksége Európával. Közép-Amerika Közép, egy olyan terület, ahol előre haladó kapcsolatokra van szükség Európával. Nagyon fontos lenne az is, hogyha egy stratégiai szövetség alakulna ki, és látni lehetne, az, hogy a célok egyeznek, tehát ami a Párizsi csúcs találkozót illeti, vagy ami a szeptember New Yorki csúcs találkozót illeti, a fejlesztési tervek tekintetében 2015 után. Nem akarok sokat beszélni, de engedjék meg, hogy a csúcs találkozó 20-as pontjával kapcsolatban csalódottságomnak adjak hangot. Szerintem ez nem objektív és nem egyértelmű bekezdés. Beszélnek arról, hogy mi történik Venezuelában, de nem láthatjuk itt Európának az álláspontját. Amikor ezt a bekezdést olvastam, akkor arra gondoltam, hogy pontosan nem tükrözik azt, amit mi európaiak, vagy mi, mint Európai Parlament, mit gondolunk erről. Én megértem azt, hogy a csúcs találkozó nyilatkozatában nem lehet mindent felvenni, én ezt értem, belátom. Azt is megértem, hogy vannak határai, vannak határok, amiket előre meghatároznak, de akkor lehet, hogy jobb lett volna, mert semmit nem mondunk ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis nem csak egy változatot veszünk fel, amit a CELAK mondott el. Sajnálatos az, hogy Tusk a sajtótájékoztatón nem foglalt el egyetemű álláspontot európai részről ezzel kapcsolatban. Fontos lenne szerintem az, hogyha bizottság segíteni abban, hogyha egy parlamenti delegáció ellátogathatna Venezuelába. Mi megpróbálunk létrehozni egy ilyen látogatást, ez nagyon nehéz. Tudjuk, hogy milyen tragédia történt. Argentin parlamenti képviselők akartak Caracasba utazni, ez nem volt lehetséges. Mindenképpen szabad választásokra van szükség, és figyelembe kell, tiszteletbe kell tartani Venezuela törvényeit és a demokráciát. Szerintem ez nagyon fontos idő lenne Európa számára, hogy működést folytassunk. Köszönöm szépen, Milán Mon kapszót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Lefre úr, hogy eljött ide hozzánk, hogy beszéljen a csúcs találkozó eredményéről. Elnézését kérem, kicsit későn érkeztem, nem igazán hallottam az első részét az előadásának. Most arról van szó, hogy újra kell éleszteni, erősteni kell Európa viszonyát Latin Amerikával, illetve a karib térséggel, ez fontos, ezt ön is elmondta. Egyetértek a kontextus felvázolásával. Néhány ország visszatért a panamai csúcs találkozó óta, Kubával normalizálódott a kapcsolat, és egyre nagyobb az érdeklődés Kína irányából, Latin Amerika irányába, nem szabad ezért feladni kapcsolatainkat ezen országokkal. Ezek olyan országok, ahol nagyon sok kötődésünk vannak. Némelyikkel több, némelyikkel kevesebb, de mindenképpen kultúr, közös kultúráról, nyelvről van szó. Úgy gondolom, hogy Latin Amerika nagyon sok kérdésben osztozik, közös értékeink vannak, amiket meg kell védenünk. És szerintem ezt tükrözni kell a végső következetésekben is a közös kihívásoknak kell megfelelnünk, globális válaszokat kell adnunk, ez le, ezért Latin Amerika stratégiai partnerünk lehetne. Közösen kell koordinálni. Ön Lefla úr két aspektust ragadott ki, és jó lenne, hogyha ezeket ismételten hangsúlyoznánk. Először is azt, hogy a parlament itt mindig is azon volt, hogy Peru és Kolumbia kapcsolatok javuljanak, és már ebben a két országban sikerült megállapodást is létrehozni, ezt üdvözöljük. Ez kielégítő volt számos képviselő számára. Nagyon fontos az, hogy Mexikóval és Csillével is kiszélesítsük az együttműködést, a megállapodásokat, főként Mexikóval. A kanadai tárgyalásokat is le kell zárni. Most már Mexikóval is egy, van egy olyan megállapodásunk, amely már meghaladott. Szebbet kereskedelmi megállapodásaink vannak olyan országokkal, mint Kanada, és a mexikói megállapodás már kicsit meghaladott. Ezen kívül szeretnék önnek gratulálni ahhoz az elképzeléséhez, amely szerintem nagyobb folytonosságot fog eredményezni a célak esetében, egy olyan évben, amikor nincsen csúcs találkozó, akkor a belügyminiszterek találkoznak. Ez nagyon fontos, mert ez is egy magas szintű találkozó, ez nagyon jó intézkedés, más megjegyzésem nincs. Örülök, hogy eljött ide, és még egyszer gratulálok az elért eredményekhez. Elnök, köszönöm szépen, de Grandes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm eh, Lefre úr, hogy eljött ide hozzák, és köszönöm ezt a bemutatót. Megpróbálok Megpróbálom nem megismételni az előttem szólók szavait, bár ez részben elkerülhetetlen. Megvan a brüsszeli nyilatkozat, ebben sok minden van benne, én nem vagyok frusztrál emiatt, van persze előrelépés is, vannak hasznos újítások ebben a folyamatban, amely már 16 évet tart, nem csak elvi nyilatkozatról van szó, valóban megpróbálták elméteni a dolgokat, sőt még ígéreteket is tettek, kötelezettséget is vállaltak, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Ez azt jelenti, hogy ez a regionális megállapodás valóban életképes. Már régóta politikusok vagyunk, tudjuk, hogy mennyire nehéz a diplomácia, tudjuk, hogy mennyire nehéz ilyenfajta körülmények között tárgyalni és tiszteletet tanúsítani, de vannak olyan dolgok, amiket nem lehet elfogadni. Pozitív az, hogy új időszak kezdődött Kuba tekintetében, tudom, emlékszem még arra, hogy mennyi türelemre volt ehhez szükség. Ezt ön is elmondta. Ez egy hosszadalmas folyamat volt, amely nagyon kényes folyamat volt. És mindenkinek az a benyomása, hogy most már ez egy vissza nem fordítható folyamat. Látjuk, hogy ez hogyan halad, de és szeretném ezt elmondani, senki nem gondolja azt, hogy ez egy negatív fejlődés, negatív fejlemény lenne. Kuba pozitív fejlődésen ment át, még mindig tart ez a fejlődés, és én ezt nagyon pozitívnak tartom, és ezt nem lehet tagadni. Fel kell ismerni azt, hogy ez a helyzet vissza nem fordítható, és ez nagyon pozitív számomra, és nagyon jó az, hogy ez kifejezésre jutott. Nagyon jónak tartom azt, hogy rámutattak arra, hogy az Európai Unió pozíciója a törvényekkel kapcsolatban, amiket áttekintettek, és amiket mi soha nem fogadtunk el, az is egyértelmű, hogy ezt lefektették, és most várnunk kell, hogy hogyan fog minden tovább folytatódni. Az is pozitív, hogy a párbeszéd, amely most beindult, azt mi folytatni kívánjuk. A támogatni kell a párbeszédet, mert a párbeszéd néha akadozhat, és senki nem kételkedik abban, hogy itt belső háborúról volt szó. Gondoljunk csak a fákra, gondoljunk arra, hogy valóban polgárháborúról volt szó. Most már viszont a kolumbiai népesség is úgy gondolja, hogy ezt meg kell oldani, nem lehet büntetetlenség, de mindenki egyetett abban, hogy most erre van már lehetőség, és jó az, hogy erről beszélünk, és jó az, hogyha politikailag támogatjuk ezt a folyamatot. Egyetértek azzal, amit elmondott Hauragi úr, ő az Eurólat elnöke. A kérdés az az, hogy miért félünk beszélni Venezueláról, nem volt ez napi renden, és nem mindenki érti azt, nem mindenki tudja azt, hogy ott olyan dolgok történnek, amelyek súlyosak. Viszont a parlamentünk többsége egyértelműen szólt Venezueláról, és kimondta azt, hogy elfogadhatatlan dolgok történnek ott. Persze van frusztráció, hiszen különböző okokból nem sikerült valamit kimondani, ami ne lett volna homályos, ez veszélyes az állampolgárok számára is. Hogyan lehet ezt a nagyon fontos kérdést ilyen módon kezelni, ennyire homályosan? Ez nagyon frusztráló. És amit Hauregi elmondott, az is igaz. Szerettünk volna néhány dolgot, és tegnap bejelentették a választásokat is, december 6-án lesznek ezek. Érdekes lesz ez. Nem eh, vonom kicsibe a legitimitást, de napi szinten azok a dolgok, amelyek történnek, én azokat kétségbe vonom, és ez nem igazán arról tanúskodik, hogy igazi demokráciáról lenne szó de szívből remélem, hogy sikerül megoldást találni erre a problémára. De még egyszer azt mondjam el, frusztráltak vagyunk a 20-as pont miatt. Ezen kívül úgy gondolom, hogy vannak más kérdések is. Van egy új elem, ami korábban nem volt itt meg, ez a környezetvédelem. Ez rendkívül fontos Latin Amerikában, az a konfrontáció, hogy a saját forrásaikat kell kiaknázniuk, kizsákmányolniuk, és vannak olyan kisebbségek, amelyek úgy gondolják, hogy ott igazából egyfajta csata zajlik, attól abból indulnak ki, hogy a saját erőforrásaikat nem tudják kiaknázni. Ezt is felvették a nyilatkozatba. Nem akartak viszont mére menni a nyilatkozatban ezzel kapcsolatban, de megemlítik ezt a saját gazdagság kizsákmányolása, de nagyon óvatosan beszélnek a környezet védelemről. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a feladatot teljesítették, nem lehet mindent elvárni, nem lehet mindent megkapni, amit szeretnénk, de úgy gondolom, hogy amit mi szeretnénk, az az, hogy az évenkénti találkozók még többet hozzanak, mert egy dolog egyértelmű, és ez nem jutott annyira kifejezésre. Egy kicsit skizofrén helyzetben vagyunk, ha megnézzük a csendes óceán térségét. Úgy gondolom, hogy nem csak az USA-ra kell tekintenünk, Latin Amerikára is tekintenünk kell, a csatornával kapcsolatban lezárultak a munkálatok, ez új esélyeket jelent, és a migráció is talán pozitívabb lesz, mint negatív. Ezekről el kell gondolkodnunk. Valószínűleg ezt már nem tudjuk megtenni, de mégis szeretném, hogyha jövőben ezt napirendre tűznék, és remélem, hogy erre majd rátérhetünk. Köszönöm. De Grande úr, magamnak is megadtam a szót. Szeretnék én is feltenni egy kérdést. A GUE frakciót képviselem. Megelégedettséggel nyugtázzuk, hogy az EU-CELAC találkozó lezajlott. Ez egy új politikai térség a regionális integráció számára is egy kiváló alkalom. A regionális együttműködésnek sikerült meghaladni sok háborúskodást. Persze nem értek egyet mindennel, ami elhangzott. Azt nem mondjuk, hogy ez az új valóságot, ami létrejött Latin Amerikában, ezt nem értjük persze értjük, de ugyanazt a hibát követik el, ugyanazt a tévedés, mint annak idején Kuba. Azt hiszem, sokan megfeledkeznek arról, hogy eh, korábban, amit Korábban Kuba zavart sokakat, elsőben Washington, most Venezuela. Korábban Kubát támadták nagy düvel, most Venezuelát, ami természetesen sajnálatos. Kubával tárgyalni kell. Mi spanyolok mindig is kapcsolatban maradtunk, megpróbálunk külpolitikai témák jogokról úgy beszélni, hogy ne ideológikus legyen a vita, hanem a nemzetközi jog tiszteletéből induljunk ki. Ez lehet, hogy nem mindig sikerül. Van Horegi beszélt Venezueláról az előbb, de ezt a helyzetet nem lehet összehasonlítani ezzel, ami Hondurasban, Salvadorban vagy Mexikóban történik és hogyha ha másról beszélünk, vagy egyáltalán országokról, ott meg kell adni a tiszteletet. Egy legitim kormánya van Venezuelának, persze sokaknak nem tetszik. Hallottunk politikai fogvatartottakról is a hozzászólásokban. De hát ne felejtsük el, hogy voltak pucskísérletek is, és Ezekkel kapcsolatban sokszor egyetértünk a, a, main, a, a mainstream fakciók, és közöttünk persze sok a véleménykülönbség. És most már ezért nem készült közös nyilatkozat sem. Panamában sem volt erre lehetőség, mert az európaiak, az európai képviselők többsége ellenezte a nyilatkozatot. A latin-amerikai képviselők pedig azt mondták, hogy nem kellene beavatkozni más államok belügyébe, belügyeibe. És hát elég sokan beszéltek ilyen belügyekbe történő beavatkozásról. Azután elhangzott, hogy nem akarnak választásokat, az intézmények illetve a társelnökség intézményéről is vita volt. Itt van ez a 20. pont, amit emlegettek a kollégák. Egyoldalúan, egyoldalú határozatokat erősítünk meg, amelyeknek van területi kihatása, de csak akkor ezek nem mondanak ellen a nemzetközi jognak. Az Európai Unió képviselői úgy értelmezték, hogy ugye megegyezésre kell telekednünk, és nem szabad beavatkozni. Nem elleneztük a Venezuelába történő utat, de itt a megoldás keresése mellett inkább az ellentéteket próbálják tovább élezni ebbe az irányba kellene mennünk. És ami közvetlenül a választások előtt történik, egy olyan helyzetet akarnak befejezni, ami már amúgy is régen egyensúlytalanná vált. Köszönöm. Igen, tisztelt képviselő társaim, köszönöm a megjegyzéseiket, az észrevételeket, a kérdéseket. Megegyék meg, hogy válaszoljak. Először is. Ramon Harigi barátom ne legyen túl szerény, csak három percig tartott a dicsőség, ez azért komoly dicsőség volt, egy nagyon koncentrált, tömör üzenet, nagyon jól kihasznált ezt a három perces időt, és ezt köszönjük mert nagyon nehéz egy hosszú és bonyolult ülésről, amelynek nagyon sűrű volt a napirendje, sokan szólaltak velem, hogy erről három percben beszámolni. Hát ez nagyon nagy feladat, de ön kitűnően kihasznált ezt a három percet, és tömören tudta előadni a lényeget. Most bizakodók vagyunk a miniszteri, tanár, a miniszteri ülés után, hogy ma Ström biztos asszony és a Merkuzur országok még az idén év végéig kész, képesek lesznek arra, hogy az ajánlataikat kicseréljék, és tovább vigyük, vigyék a Merkuzur tárgyalásokat. A miniszterek biztosítottak minket arról, hogy a feltételek kitűnőek, minden szükséges elem rendelkezésre áll, de ezzel együtt az ügy lezárása is mindenkinek számára világos volt. A Merkozur országok közösen, együtt, nyilvánosan megismételték azon eh, elkötelezettségüket, hogy eh, egy tárgyalási folyamatot tovább akarnak vinni. Nekünk is megvan a mandátumunk az EU és Merkozur közötti tárgyalásokra, és amíg a tanács nem változtatja meg a mandátumot, vagy a Merkozur nem jelzi, hogy ők ezt máshogy szeretnének, addig ezen fogunk dolgozni. És meg vagyunk győződve arról, hogy az EU és a Merkozur közötti eh, régióközi megállapodás eh, érdekem mindegyik félnek. Ecuador valóban eh, nagyon nehéz helyzetben van. A WTO-t kérte, hogy engedélyezzék a védintézkedéseket. Mi is feltettünk kérdéseket az ekvádori hatóságoknak a védintézkedések javasolt mértékéről, mert Kolumbiában, Peruban ez agályokat váltott ki. Kolumbia is, Kolumbia is ők egyébként támogatták az EU és Ecuador közötti tárgyalásokat. Biztosak vagyunk abban, hogy az ekvadori hatóságok minden tőlük teretőt megtesznek annak érdekében, hogy integrálják a meglévő keretekbe az általuk elért eredményeket, és ez az ország, amit tesz, az a hosszú távú gazdasági fejlődést is szolgálni fogja. A közép-amerikai együttműködésről is sok mindent el lehetne mondani, Fontos programok vannak Közép-Amerikában, de azért vannak intézményi hiányosságok is, amelyeket le kell küzdeni. Megint csak megismételték, hogy mennyire elkötelezettek a közép amerikai országok a velük és magas szintű vezetőikkel külön szervezett találkozó iránt, és ezt nagyon üdvözölték. Myanmar úr a vízumok megszüntetéséről beszélt. Ez gyakorlatban is nagyon fontos lenne, intenzívebb kapcsolattartást tenne lehetővé, és hát ez egy jelképes gesztus is lenne, szimbolizálná a nyitást. Ez fontos volt ez a gesztus Peruval és az öt Karib térségi országgal kapcsolatban is. És akkor azt mondtuk, hogy néhány év múlva a többi karib térségi országgal és a néhány latin-amerikai országgal kapcsolatban hasonló gesztust fogunk tenni, ahol még van amelyekkel van valamilyen vízum megállapodásunk. Az országok és az Európai Unió közötti mozgás, utazás fontos. Az illegális belépés, vagy a túltartózkodás nem jelentős, a statisztikai adatok szerint viszont a, a kölcsönös utazások nagyon lényegesek, ezért bizakodással tekintünk a jövőbe. És teljesen egyetértek azzal a megjegyzéssel is, hogy a csillai és a mexikai egyezményt meg kell újítani. Ez volt a két teljes társulási szerződés, egy teljes szabadkereskedelmi komponenssel Dél-Amerikában. Ezek jól szolgáltak, de hát most már 15 évesek ezek a megállapodások, a tárgyalások pedig 20 éve zajlottak. És ha megnézzük, hogy milyen volt Chile és Mexikó 20 évvel ezelőtt, és milyenek ma, vagy megnézzük, hogy milyen volt az EU 20 évvel ezelőtt, és milyen ma, hát a világ azért nagyot ment előre, vagy valamerre és ezért valóban ambíciónk, hogy az új valósághoz kell igazítani ezeket a kicsit elavult szerződéseket, hiszen megváltozott a kontextus, amelyben ezek megszülettek, Mexik esetében észak-amerikai kontextus is megváltozott. Mindenképpen megpróbálunk tovább lépni, és mit több komponenssel is foglalkozunk, Mexikóval kapcsolatban ezt majd kérni fogjuk, hogy ezek bekerüljenek a tárgyalási mandátumba. Csinével pedig hasonló lépésekre készülünk a következő évben. Értem az aggályokat, amelyeknek többen is hangot adtak Venezuelával kapcsolatban. Erről itt most azt tudom mondani, hogy először is ez egy két régió közötti túcs találkozó volt, két régió kérdéseivel foglalkozott, és ha megnézzük a konklúziókat, a kolumbiai békefolyamat kivételével és ugye mondjuk még egy apró komponens volt Washington és Havana között megindult a párbeszéd, de ezeken a két kivételtől eltekintve csak a két régióval foglalkoztunk. A szelak részéről egyértelmű volt, hogy ők a két régió szintjén akarják tartani az együttműködést, és azon kérdésekkel akarnak foglalkozni, amelyek az egész dél-amerikai csoport számára fontosak. Majd valamikor lesz egy értékelés arról, hogy akarjuk-e konszolidálni, vagy akarunk-e konszolidálni minél több konvergáló véleményt, vagy az együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségvállalást, anélkül, hogy azért minden aggályunkat szőnyeg alá söpörnénk. Vagy ha nem így járunk el, akkor megvan a kockázat annak, hogy nem lesz semmilyen elfogadott szöveg. És az értékelés eredménye az volt, hogy fontosabb, hogy megszülessen valami, ami a két régió közötti kapcsolat egészét azért nagyjából tükrözi. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogyha a 20. bekezdést, a Venezuelára vonatkozott, összehasonlítjuk, egy másikkal, ami Kubára vonatkozott, hát jelentősek a különbségek a két bekezdés között. Az első véleményközelítést mutat be az EU és a szelakországok között. A 20. bekezdésben az EU tudomásul veszi, amit a szelak mondott. De ez továbbra is azért a szelak álláspontja marad. A viták során különböző üléseken, különösen a vezetők találkozóján, a vezetők időnként szabadabban e, őszintében nyilatkoztak, vagy számoltak be az aggájaikról, reményeikről, várakozásaikról, ambícióikról, különböző európai kérdések, illetve latin-amerikai karibi térséget érintő eh, dolgok kapcsán. És biztosíthatom önöket, hogy az EU álláspontja és az intézményeink vezetőinek az álláspontja, a főképviselő például, eh, Venezuelával kapcsolatban eh, nem változtatta meg az álláspontját ahogyan ez különböző eszmecserék során is elmondta a főképviselőasszony utoljára márciusban, és különböző nyilatkozatokban is ezt leszögezte. Komolyan aggódik, amiatt, hogy társadalmi, gazdasági visszaesés, politikai polarizáció, figyelhető meg, és párbeszédre lenne szükség a kormány és az ellenzék között, előfeltételek nélkül, és bárkinek a kizárása nélkül miközben teljes mértékben tiszteletben tartják az ország alkotmányos rendjét és a választási rendszert. December 6-án lennének választások, és szerintünk is ezen a legjobb, hogy a venezueliak eh, tovább tudjanak lépni előre, remélhetőleg egy erősebb, megújult nemzeti kompromisszum felé, és legyen világos víziójuk arról, hogy hogyan akarják eh, a jövőjüket alakítani. Ez azt is jelenti, hogy a választások a választásokat megfelelően elő kell készíteni, transzparens módon, lehetővé téve minden szereplőnek, a politikai pártok minden vezetőjének, beleértve persze az összes ellenzéki pártot is, hogy szabadon vegyenek részt ebben a folyamatban, ami a jelenlegi körülmények között, hát fogalmazunk így, nem annyira könnyű, és ez felelősséget ró a hatóságokra is, hiszen nekik kell biztosítani azt, hogy az alkotmányos folyamat töretlenül haladhat előre, szabadon, transzparensen, ahogy egy demokratikus folyamatnak folyamat esetében ennek így kell történnie. A venezuelai hatóságok felé, illetve regionális partnerek felé többször is jeleztük azon készségünket, hogy hajlandók vagyunk támogatni ezt a folyamatot olyan módon, amit a venezuelai hatóságok és a venezuelai emberek maguk a legjobbnak találnak ahhoz, hogy az EU választásokon megfigyelőként részt vegyen, vagy ilyen missziót küldjön oda, az kell, hogy hivatalosan meghívjon minket az adott ország választási bizottsága. Venezuela esetében nem volt ilyen meghívás, sem az OECD, viszont az UNASZO-tól érkezett ilyen meghívás és tárgyalunk is, hogy vajon őket támogathatjuk-e. Tehát ha az ebesz nem vesz részt. És ehhez az összes érintett fél beleegyezésekkel. Végül még egy utolsó szó Kubáról. Azt hiszem, nem, Kubát korábban sem felejtettük el, Kubáról most sem feledkeztünk meg. Van egy olyan szokásunk, hogy bizonyos alapelvekhez ragaszkodunk, és hosszú távon képzeljük el a, a munkát. Több mint Öt évvel ezelőtt kezdtük előkészíteni azt, ami most zajlik eh, a kubaiakkal. Most már Kuba is készen áll részt venni. Ugyanazok a célkitűzéseink változatlanul, mint korábban. Meg akarjuk vizsgálni, hogy hogyan tudunk oda hatni, az bátorítani, hogy politikai, gazdasági és társadalmi reformokat valósítson meg Kuba, a kubai emberek javára szolgáló reformokat. Persze ezt nem könnyű elérni, ez nem valósulhat meg egyik napról a másikra, de hiszünk abban, hogy az a folyamat, amiben mi részt veszünk, kínálja a legjobb lehetőséget az Európai Unió számára ahhoz, hogy erősítse a mi alapértékeinket Kubához fűződő kapcsolatainkban is, hiszen a latin-amerikai karib térség egyik legfontosabb partnere Kuba. Köszönöm szépen, Leffler úr! Köszönöm a bevezetőjét, és köszönöm a válaszát a kérdésekre és eh, Havrit úrnak is szeretnék köszönetet mondani, a képviselőknek, a kollégáknak, a delegáció tagjainak, hogy részt vettek ezen az érdekes eszmecserén, és most lezárom ezt az ülést, a következő ülés pedig um, június következő napjai